Kedves kollégák, elkezdjük a szakbizottság ülését. Ma délután Folytatjuk tehát a DEVE szakbizottság eh, munkáját. Eh, most, hogy a FAM szakbizottsággal volt egy műhelyünk eh, az esélyegyelőségi akciótervről, a napi rend elfogadható, önök megkapták a napi rendet, igen, akkor elfogadottnak tekintem. Köszönöm. A harmadik pont Szeretnék emlékeztetni rá, hogy október másodikán hétfőn Strasbourgban 19 óra 30 perckor az AFET, a DV és a DROA együttes ülést tart a 2017-es Szaharov jelölésekkel foglalkozunk majd. Tehát jelezném, hogy a LÓ 1 pont négyes teremben, Strasbourgban kerül sor erre az ülésre. Negyedik pont a koordinátorok döntései és ajánlásai szeptember 6-án születtek ezek a döntések, a dossziéban megtalálják őket, hogyha észrevételük van, akkor kérem, hogy az ülés végéig a titkárságot tájékoztassák erről. Eh, amennyiben nem érkezik észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük a döntéseket, határozatokat. Ötödik pont, Európai Bizottság bejelentései, az Európai Bizottság kívánna bejelentést tenni, tájékoztatni bennünket? Nem. Rendben. Nem kívánnak. Köszönjük. Következik a napirendünk hatodik pontja, új eszközök és jó gyakorlatok a humanitárius segélyezésben, különösen a hosszú távú, vagy hosszú távon otthonukból elüldözött személyek esetében. Tehát az ilyen ö, tartósan autós lakóhely elhagyásban szenvedő emberek esetében természeti katasztrófák vagy emberi eredetű katasztrófák esetében egyre nagyobb humanitárius segítségnyújtásra van szükség, és kevés az erőforrás ehhez. Az elmúlt években vita folyt arról, hogy hogyan lehetne megreformálni a humanitárius segítségnyújtás, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni Isztambulban 2016 májusában volt az első nagy konferencia, a nagy humanitárius donorok, illetve a segélyezés végrehajtói részvételével. Az egyik kötelezettségvállalás a nagy konferencián az volt, hogy a készpénzzel történő segítségnyújtás mértékét növelni kell a humanitárius támogatásban, ugyanis a készpénzzel történő támogatás nagyobb választási lehetőséget biztosít az érinteknek és motiválja is. A helyi kereskedelmi kapcsolatokat is előmozdítja, ami segít kilábalni a különböző válsághelyzetekből, amelyek érintik az embereket. Az elmúlt időszakig a készpénzben történő segélyezést kevéssé használták, a humanitárius segítségnyújtásban azonban a különböző specifikus körülmények között elterjedt a használata. Erről a készpénzzel történő segélyezésről két kiváló szekértőt, Enrique Trautmant hallgatjuk meg az ECO főigazgatóság részéről, és Daphne Jasszingé asszonyt a gazdasági programok irodájától az IRC eh, részéről a bizottság részéről ez a főigazgatóság követte tehát eh, a nemzetközi tárgyalásokat, Jászini asszony eh, pedig részletes előadást készített arról, hogy a szervezete miként valósítja meg a humanitárius segítségnyújtásban a készpénzzel való támogatást. Megadom a szót a szakértőknek, először Trotman asszonynak 10-15 perc áll az önök rendelkezésre. Sére. Köszönöm szépen, elnök úr. Members, ladies and gentlemen. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy meghívtak minket, hogy áttekintést adjunk azzal kapcsolatban, hogy a készpénztámogatásokkal mi hogyan alakul a helyzet, illetve az Európai Bizottságon belül milyen fejlemények voltak ezzel kapcsolatban. Ezért remélem, hogy a technológia lehetővé teszi, hogy egy kis videót is mutassak önöknek, hogy ennek a hátterét megmutassak. Humanitarian crises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 Very good. So that has obviously explained it much. Tehát ez sokkal jobban megmagyarázta a támogatás lényegét, ahogyan én tehettem volna, és akkor néhány kiemelt üzenet. Azt gondoljuk, hogy a készpénz támogatás nagyon sok kontextusban leghatékonyabb módja annak, hogy támogassuk a kedvezményezetteket erre az aspektusra, az adófizetők aspektusára vissza fogok térni, és a, hozzá segíti a humanitárius munkásokat, hogy a helyszínen is másképp végezzék a munkájukat. Libanon vagy Szomália természetesen eltérő helyek, ezért más megközelítésre van szükségük. A hagyományos humanitárius architektúrát is ez átalakítja, ugyanis az különböző szektorális módon van megszervezve jelen pillanatban, ezért most egy egészen más megközelítésre lesz szükség. Ezért azt gondoljuk, hogy a jelenlegi szintről, ami kevesebb, mint 10% a készpénztámogatást mértékét fokozni kell. 2016-ban a DJ Eco már a az európai adófizetők által finanszírozott támogatás 33%-át a több célra felhasználható készpénztámogatásra biztosította. Természetesen még mindig az élelmezésre fordítják a legtöbb támogatást, illetve mondjuk például a Karib térségben, katasztrófa sújtotta területen, ugye menedékhelyek kialakítására is lehet felhasználni a támogatásokat. Tehát jelen pillanatban a készpénz elsősorban az élelmiszer támogatásra eh, költődik el, és 54%-ot tesz ki az élelmiszer támogatását Azok, akik közelről figyelemmel kísérték ezt a vitát, tudhatják, hogy az az elképzelésünk, hogy a készpénz alapú programozást fokozni fogjuk, egyes donorok pedig ezen a területen saját célokat határoztak meg. 35% ez a cél a DG Eco esetében 2017 re vonatkozóan, és szeretnénk ezt növelni, illetve mindenképpen a készpénz alapú támogatást figyelemmel kell kísérni, ugyanis nem csak arról van szó, hogy hogyan jut el ez a pénz a kedvezményezethez, mit tesznek vele, hanem sokkal jobb eredményt tudunk elérni, hogyha nyomon is követjük azt. Ezen kívül pedig bizonyítékot gyűjtünk a készpénz támogatással kapcsolatban. Elég sok ilyen áll már rendelkezésünkre, de természetesen ez mindenképpen szükségünk van erre. 2015-ből van egy jelentésünk, amely nagyon sok részletet megvizsgált, és több kutatásra is sor került. Néhány pontot szeretnék ezekből kiemelni. Nagyon hatékonyan lehet készpénzzel támogatást nyújtani de akkor, hogyha kritikus tömegen végezzük azt, hogyha van különböző 22 különböző partner egy humanitárius műveletben, és mindenki nyújt valamennyi készpénztámogatást, akkor lesz valamennyi eredmény, de nem ugyanolyan eredmény, mintha ezt mondjuk egy tágabb művelet keretében valósítjuk meg közel-keleten, például Libanonban volt példa erre, a készpénztámogatás ösztönzi a piacokat, ennek nagyon egyértelmű bizonyítékai vannak, hogy a helyi piacot fellendíti az érzékelt kockázatok egyelőre nem mutatkoztak meg, többen aggódtak, hogy kábítószerre vagy alkoholra, cigarettára költik majd a készpénzt, de tudjuk nyilván ez potenciálisan is fölmerülhet. Két évvel ezelőtt például a válságban előkerült, hogy az embercsempészeket fizetik ebből a támogatásból, de nem gondoljuk, hogy ez valóban meg fog történni, ugyanis hogy ez elkerülhető, hogyha megfelelően monitorozok a készpénz felhasználást alokálását. A készpénztámogatás azt jelenti, hogy több pénz jut el ténylegesen a kedvezményezettekhez. Csökkenti azokat a veszteségeket, ami a humanitárius segélyek újraértékesítését nek kockázatát jelenti. Erre már volt egyébként sok példa, például, hogy cukrot vagy rist osztanak ki a kedvezményezetnek, ugyanakkor viszont ott várakoznak már a kereskedők, úgyhogy ebből is kiderült, hogy az embereknek nem feltétlenül van szükségük arra a támogatásra, amit kapnak, így pedig leértékelődik a segély illetve a pénzügyi inklúzió, integráció lehetőségét is biztosítja az emberek számára, hogy a saját lábukra állhassanak ezzel a készpénztámogatással. Azonban ez annyira gyorsan fejlődött az elmúlt két évben, hogy a bizottságban úgy érzékeltük, hogy több iránymutatásra van szükségünk nekünk magunknak is, illetve a partnereinknek is, hogy a nagy léptékű készpénzátutalásokkal hogyan foglalkozunk. Libanonban, Törökországban van erre példa. Néhány millió ért eurós értékű támogatásról van szó, nagyjából stabil a kedvezményezettek száma, illetve nagyjából stabil az emberek helyzete. Itt lehet olyan rendszert kiépíteni, ahol, amit nem tapasztalunk akkor, hogyha az emberek mondjuk két havonta, két havonta tovább költöznek.

Úgy gondoljuk, hogy a hatékonyság és az eredményesség az egyik fontos szempont. Azt várjuk, hogy egy egyszeri teljesítési rendszerben működjenek ezek az elvált hatékonysági arányok. Tehát nézzük meg, hogy a kedvezményezethez mennyi pénz jut el. Nagyon nehéz lenne egyébként ellenőrizni, hogy egy donor mondjuk odaadja egy enszervezetnek, szervezetnek, egy civil szervezetnek, egy helyi partnernek, abból mennyi jut el az adott kedvezményezetre. Anekdota alapú bizony bizonyítékunk van arra, tehát szóbeszéd alapú bizonyítékunk van arra, hogy a támogatásnak több mint 50%-a nem jut el a kedvezményezethez. Időnként eh, logisztikai szükségletekről beszélhetünk, biztonsági kontextusról, de azt elvárhatjuk, hogyha az adófizető odaadja a pénzét erre a támogatás humanitárius segélyekre, az jusson el a kedvezményezettekhez. Tehát sokkal jobb eh, hatékonysági arányokra van szükségünk. Eh, Törökországban például egy 85-15 százalékos arányt érjünk el, 85 százalék jusson el a kedvezményezettekhez, kedvezményezethez, és csak 15%-ot fordítsanak az átutalásai. szerintem még ennél is többet lehetne ennél is jobb arányt lehetne elérni. Úgy gondoljuk, hogy egy egységes teljesítési rendszerre van szükség, tehát ne 22 szereplő legyen, 22 különböző készpénzkártyával, mindenki más szektorral foglalkozom, például a vízszolgáltatás, élelmiszer, stb., hanem egyszerűen egyetlen csatorna legyen, ami lehetővé teszi, hogy mindenki számára ugyanazt az értéket biztosítsa, ugyanakkor valódi méretgazdaságosságot kell elérni. A feladatok szegregációjára törekszünk annak érdekében, hogy a humanitárius művelet elkülönüljön egymástól, illetve a készpénztámogatás. Ez nagyobb átláthatóságot biztosít, különösen a költségek számára, és elszámoltathatóságot. Megint csak a libanoni kontextusra utalnék, hogy sokkal tartósabb megoldásokat lehet Eh, így megvalósítani. Ugyanis vannak olyan országok, különösen közel-keleten, hogy vannak olyan rendszerek, ahol egyszerűen nincs szükség arra, hogy párhuzamos rendszert kiépítsünk. Egy olyan államról van szó, ahol az emberek ott maradhatnak, nem kell tovább utazniuk, tehát ott kell valahogy a szükséges segítséget biztosítani számukra, és nem lenne jó, hogyha egyszerűen pokrócot osztogatnánk, hanem arra van szükség az embereknek, hogy a saját lábukra állhassanak vannak. Természetesen a humanitárius segítségnyújtás többi aspektusa fennmaradt, tehát még mindig eh, célzott támogatásokra van szükség, figyelemmel kísérni a sebezhető pontokat, a természetbeni, klasszikus természetbeni segítségnyújtást ezt nem fogja felváltani, illetve helyébe lépni, hogyha de olyanok helyzetekre is kell gondolni, amikor tömegesen érkeznek emberek, akkor nem lehet nagyon más megoldásra gondolni. Valóban eh, át, egy változást hozott ez abban, hogy hogyan végezzük a munkánkat, ugyanis az egyéb költségektől való elválasztás a készpénztámogatások esetében ez egy eh, nagyon fontos változást jelentett, tehát egy eh, szerződő partnerünk van, egyetlen teljesítési rendszer a készpénztámogatás esetében. A maximális koordinációs koherencia eléggé nagy kihívást jelent, de mégis erre törekszünk és természetesen a továbbiakban is a rendszer többi részében a humanitárius segítségnyújtást támogatni fogjuk. Tehát ezek a játékszabályok. Ami pedig a partnereinket illeti, ez számukra is egyébként jelentős változást jelent, de a hagyományos partnerekkel továbbra is együttműködünk. Az is egyértelmű, hogy az ilyen jellegű segélyezésnél más partnerekre is szükségünk van. Például egy magánpiaci szolgáltatót is be kell vonnunk annak érdekében, hogy azt a komponenst, tehát a banki komponenst meg tudjuk eh, valósítani, akár a Mastercard bevonásával, így módon pedig a munkájuk tényleges humanitárius aspektusára tudnának összpontosítani. Ez olyan szempont, amit vizsgálunk jelenleg. Még nem mondom, hogy ott tartunk, hogy ezt már meg tudjuk valósítani. Minden esetre elérkezett a pillanat, hogy ezeket az aspektusokat is megvizsgáljuk. A készpénz támogatással sokkal jobban be tudjuk vonni a kedvezményezetteket, a közösségképviselőit, a magánszektort. A donor koordináció szintén nagyon fontos ebben a szektorban, ugyanis hagyományosan a donorok különböző finanszírozási csatornákat vezetnek be, valósítanak meg, de nem feltétlenül kommunikálnak egymással, vagy érintkeznek egymással. Ezért a készpénz támogatás lehetővé teszi számunkra, hogy ez sokkal jobban megvalósítsuk. Libanonban már több tapasztalatot is elértünk. Németország, Svédország, az Egyesült Királyság és az Európai Unió nyújt támogatást, és ezt koordináljuk. Egy szót mondanék a török eszközről, ami a többeknek már ismerős lehet, ez az ESN, SN rendszer, tehát egyetlen teljesítési eszköz illetve rendszer valósul meg. Ez egy, vannak persze feltétel nélküli, feltételhez nem kötött készpénztámogatások, de vannak olyan tevékenységek, például oktatás, ahol pedig feltételhez kötött, és az UNICEF-fel együtt működve valósul meg, ugyanis fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek például iskolába járjanak, és a pénz egy részét muszáj a gyerekek tanítatására fordítani. Látható rendszerről beszélünk, nagyon sok különböző szereplő részvételével, kormányzati szereplőket is beleértve, és nagyon fontos, hogy a humanitárius donorok esetében az SZN rendszernél szociális védelmi rendszert is támogatunk, és a bizottság többi része pedig, például a Trust Funddal foglalkozik, ilyen jellegű tevékenységet is igyekszünk azért összehangolni. Nagyobb átláthatóságot biztosít, megvalósul az információcsere, és ahogyan mondtam, a kedvezményezett érintetteket, a közösségi képviselőket sokkal jobban bevonja a folyamatba. Néhány statisztikát említenék, 4000 kedvezményezettel kezdtük 2016. decemberében, 4, 9 hónappal ezelőtt. Szerintem az 1 milliós határt az elkövetkezendő hetekben fogjuk átlépni, és az év végéig pedig 1,3 milliót fogunk elérni, ez az összes regisztrált eh, menekült Törökországban, és nyilván az ő számuk növekedni fog, de az eredeti beruházási költségek már ö, ö, ráfordításra kerültek, ezért az összes támogatás elért most már a kedvezményezettekhez. Nézzük akkor a készpénz és a technológia viszonyát, ez nagyon fontos, és a készpénz alapú megközelítés nem lehetett volna lehetséges az óriási technológiai változások nélkül, például Afrika esetében. Afrikában 2000 és 2012 között 2500%-kal nőtt a támogatás a GDP-nek egy jelentős részét például már mobil készpénzátutalások segítségével valósítják meg. Láthatták egyes diákon, hogy nagyon sok eh, készpénztámogatási átutalást már eh, mobiltelefonnal végzünk, ez pedig csökkenti a költségeket, ugyanakkor viszont nagyon sok embernek, főként a nőknek a pénzügyi integrációra lehetőséget tudnak biztosítani, ugyanis ők tudnak dönteni arról, hogy hogyan szeretnék elkölteni ezt a pénzt. Intelligens kártyák, mobilpénz, pénz lehetőséget biztosít arra, hogy a készpénz használat biztonságos legyen, lehet a biometrikus adatok segítségével lehet korlátozni a csalásokat, és biztosítjuk, hogy a támogatás azokhoz jut el, akikhez szeretnénk, hogy eljusson. Az új fejlemények pedig új fejlesztések lehetővé teszik, hogy a pénztámogatás közvetlenül a kedvezményezettekhez jusson el. A technológia tehát ezt a teljesítést egyszerűbbé, közvetlenebbé és biztonságosabbá teszi. Nagyon fontos azonban, hogy biztosítsuk a rendszerek interoperabilitását, illetve hogy megosszuk egymással az adatokat. Nagyon fontos tehát, hogy az identitás meghatározása ez ebben, ebben a folyamatban lényeges szerepet játszik a készpénz számunkra a hagyományos humanitárius rendszer szempontjából diszruptornak tekinthető, azonban a készpénz és a természetben is segély párhuzamosan is létezni fog, ugyanis előfordulhat az, hogy mondjuk a biztonsági rendszer nem teszi lehet, biztonsági helyzet nem teszi lehetővé a készpénztámogatás biztosítását. Ezért igyekszünk hogy igyekszünk arra törekedni, hogy a hagyományos humanitárius segélyezési megközelítés, amikor minden szereplő egymástól elkülönülten működik, hogy ezt valahogy túlhaladjuk, nézzük meg, hogy a kedvezményezetnek milyen szükségletei vannak, és ezt készpénz támogatással próbáljuk meg lefedni. A válság sújtott emberek számára például ez sokkal több lehetőséget biztosít, akár eh, magánszektorbeli, illetve magánemberek bevonásával lehet ezt eh, sokkal jobban megvalósítani. Tudjuk, ahogyan elmondtam, hogy eh, túl sok jelenleg a válság minden egyre drágábbá válik, és egyszerűen nincs több humanitárius költségvetésünk, minden tőlünk telhetőt megteszünk, ezért nagyon fontos, hogy ezt a pénzösszeget megfelelően használjuk fel. Természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre, és itt néhány hivatkozást is föltettem, hogy rákereshessenek. Köszönöm, Trotman asszony. Most megadom a szót Jasinge asszonynak 10-15 percben. Um, thank you. Thank you very much to the Development Committee. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy meghívták az International Rescue Committee-t a mostani ülésükre. A szervezetünk a legrosszabb humanitárius válságokra ad választ a világon. Az embereknek a túlélésben segítünk abban, hogy ismét kezükbe vehessék a sorsukat. Az előadásom során pár szót szólnék arról, hogy az IRC hogyan alakítja ki a készpénz segélyt és hogyan vezeti ezt be. Leírnám, hogy pontosan hogy néz ki ez egy nemzetközi NGO-n belül, és utána arról is beszélnék, hogy mennyire fontos, hogy új bizonyítékokkal szolgáljunk, és kutatási fejlesztést tudjunk ezáltal alátámasztani a pakisztáni munkánk során. A szakpolitikai közegről is beszélek, és arról, hogy milyen előfeltételei vannak annak, hogy a humanitárius készpénz átutalás siker lehessen. A kollégám előadása nagyon jól összefoglalta, hogy a készpénz segély, vagy a készpénz átutalás mit is jelent, és hogyan működik. Biztosak vagyunk abban az IRC-nél, hogy nagyon komoly előnyei vannak annak, hogyha a készpénz hálózatunkat tovább bővítjük. Tudjuk, hogy így gyorsabbá válhat, hatékonyabbá és költséghatékonyabbá a humanitárius segítségnyújtás, hogyha a készpénzt használjuk. Tehát ezért mi magunk nagymértékben támogatjuk az ECO 35%-os rendkívül ambiciózus célját. A készpénz segélyt tehát a világ humanitárius csúcsán meghatározott céloknak akarjuk mi is megfeleltetni, és a saját vállalásainknak. Felismerjük, hogy nagyon komoly bizonyíték alapja van ennek, és ugyanakkor nagyon fontos az, hogy méltóbb körülmények között tudjuk így támogatni az embereket a készpénzzel az emberek saját maguk döntik el, hogy mi a legfontosabb számokra, és saját maguk választanak. Tehát nem az IRC vagy egy nemzetközi szervezet mondja el, hogy mi az, ami számokra a legfontosabb, hanem ők maguk dönthetik el, hogy mire van leginkább szükségük az adott helyzetben. Legyen az oktatás, lakhatás, kölcsön, tehát így a befogadó közösségre, a helyi gazdaságra is pozitív hatása van ennek, és egy ilyen multiplikátor hatással is számolhatunk. Erről még majd beszélek egy kicsit többet. Az IRC 25%-os célt határozott meg a humanitárius segítségnyújtáson belül a készpénz átutalásoknak 2020-ra. Ezt a célt 2015-ben határoztuk meg, és nagyon örülünk annak, hogy már most körülbelül 16%-nál járunk, úgyhogy eléggé jól sikerült előrelépnünk ezen célunk felé. Ez kiegészíti az általános célunkat, miszerint a humanitárius válságra 72 órán belül kell reagálni. Mint már mondtam, a készpénzátutalással gyorsíthatunk a humanitárius segítségnyújtáson, és pontosan ez itt a célunk. Ahogy már hallhatták, a technológia nagyon fontos dimenziót jelent a készpénzátutalások során. Vállaljuk, hogy az országszintű fellépéseink 75%-át ellátjuk digitális eszközökkel a készpénzátutalás befogadására 2020-ra. Ennek még a gyakorlati részleteiről további részletekkel szolgálok. Most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk intézményes szinten bevezetni a készpénzátutalásokat az IRC-nél. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a készpénz legyen az első megoldás a humanitárius segítségnyújtás során. Több fő módja van ennek. Egyrészt ambiciózus az általános célunk ezzel kapcsolatban, és ez azt is jelenti, hogy jobban fel kell készülni arra, hogy a készpénz segítségnyújtásra felkészültek lehessünk. Azáltal, hogy felkészülünk, és ezt vállaljuk, hogy felkészültek legyünk, itt át kell gondolni, hogy milyen technológiai feltételekre van szükség. El kell látni a fellépő feleket olyan eszközökkel, amelyekkel a készpénz átutalást tudják fogadni. Ehhez infrastruktúrára, technológiára is szükség van. A digitális kifizetési eszközök nagyon fontos aspektusai ennek. A felkészültség azt jelenti, hogy a partnereknek is fel kell készülniük az előre feltöltött bankkártyák, a mobil pénzátutalási eszközökre szükség van. Nem mi vagyunk ennek a szakértői, hanem a magánszféra. Tehát azáltal tudjunk felkészíteni a partnereket a digitális készpénz befogadására, hogyha a partnereink, például a Western Union, a Mastercard és további partnereink is segítenek ebben, és így felkészülhetünk egy olyan helyzetre, amikor egy válság miatt erre szükség lesz. Tehát ezt értjük mi a digitális felkészültség alatt. Egyértelmű, hogy a készpénzfizetésnek, a készpénz átutalásnak komoly előnyei vannak, de az biztonság és az alapellátás területén a legért- legegyértelműbbek a bizonyítékok. Jelenleg vizsgálják azt, hogy a készpénznek például a nők védelmében milyen szerepe lehet, hogyha a partnerek részéről az erőszak, erőszakot szeretnénk kivédeni a nők tekintetében. Úgyhogy nem csak az élelmiszer és az alapellátás tekintetében, hanem más területeken is vizsgáljuk a készpénzátutalás előnyét. Ami a politikai környezetet illeti, már hallhattuk, és én is elmondtam, hogy nagyon komoly ambíciókat határoztak meg a világszintű humanitárius csúcson tavaly. Több célt meghatároztak a donorok, de nagyon fontos az is, hogy jobban elfogadják és tudjanak arról, hogy a készpénz átutalás nagyon hatékony módja a humanitárius segítségnyújtásnak. Most szeretnék pár szót szólni a kutatási és fejlesztési fellépésünkről. Az IRC számára fontos, hogy bizonyíték alapú legyen a programozás. Tehát a felkészültségünk része az, hogy átgondoljuk, hogy a készpénzfizetést hogyan tudjuk felgyorsítani és hatékonyabbá tenni. Néhány kihívást már beazonosítottunk a készpénz átutalás tekintetében, különösen a válság kirobbanásakor. Meg kell néznünk, hogy hogyan kell a megfelelő megközelítést kitalálni, hogyan lehet megtalálni a leginkább rászorulókat egy ilyen sürgősségi helyzet során. Pakisztánban akár 40 napba is telhetett, amíg begyűjtöttük az adatokat manuálisan, és utána házanként felmérték a rászorulók szintjét. Úgy gondoltuk, hogy ha a társadalom védelmi adatot, amely már rendelkezésre áll a pakisztáni rászorulók tekintetében, hogyha ezt felhasználjuk, akkor már rendelkezünk szükséges adatokkal. Tehát ezt az adatot használtuk fel arra, hogy utána még inkább be tudjuk azonosítani azon személyeket, akik nem kapják meg az őket megillető segítséget a Szegóviával, tehát ezen pakisztáni rendszerrel közösen léptünk fel, és próbáltuk felmérni, hogy ezt az adatbázist hogyan kell kiépíteni, és sok partnerrel együttműködtünk. Ezen partnerekkel közösen sikerült csökkenteni, felére csökkenteni a kézbesítési időt, és több mint felével csökkentettük a kézbesítési költségeket. Úgyhogy nagyon komolyan sikerült a hatékonyságon javítani. Ezt még tovább szeretnénk majd tesztelni, de mindenképpen rendkívül reménykeltő eredményeink vannak. Ami a technológiai újításokat illeti, digitális pénzátutalás, mobil pénzátutalás, előre feltöltött hitelkártya, bizonyos szempontból infrastruktúra függőek. Több kezdeményezés is van már, például a pénzügyi inklúzióra, a digitális pénzügyi befogadásra, ezen területeken vállalásokra van szükség de mi azt látjuk, hogy bizonyos esetekben a humanitárius kontextus az, amely nem kerül be az elemzésbe. Rendkívül fontos, hogy a pénzügyi befogadás, különösen pedig a digitális pénzügyi ö, inklúzió figyelembe vegye a konkrét humanitárius helyzetet. Ezen a térképen látható, pirosan látható a súlyos humanitárius válságok területe, és láthatjuk, hogy a körülbelül 15 érintett országból csak négyben van digitális kormányzás, vagy digitális kifizetési lehetőség. Ez az előfeltétele a digitális készpénzátutalásnak. Tehát ezen országokban nincsenek olyan helyzetben, hogy digitálisan pénzt utaljanak át. Ezért kérjük azt, hogy nagyobb legyen a beruházás, jobban odafigyeljen a humanitárius helyzetre a digitális pénzügyi befogadási menetrend során. Azt nagy örömmel látjuk, hogy nagy az igény az ilyen jellegű kezdeményezésekre. Az ECO indította ilyen kezdeményezést, a cash guidance-el kapcsolatban is előrelépések vannak, és több partner és szponzor ambiciózus vállalásokat tett a világ humanitárius csúcson. Az IRC mindenhol nagyon, szíves nagyon szívesen segít. Köszönöm szépen! Merci, madame. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig eh, a képviselőtársaknak eh, adnám át a szót, eh, azoknak, akik kérdezni szeretnének, de mindenek előtt Gerrero kollégát szólítanám meg, aki a humanitárius segítségnyújtás állandó jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Trautmann asszonynak illetve a másik hölgynek ezt a tájékoztatást, amelyet nyújtottak számunkra. Emlékszem arra, hogy valóban az isztambuli világcsúcs találkozón az egyik nagy célkitűzés az volt, a technológiai innováció volt, illetve az, hogy hogyan lehet ezáltal elősegíteni a humanitárius segítségnyújtást. És azt gondolom, hogy ezen a területen valóban sikerült előrelépni néhány héttel ezelőtt. Például én magam vezettem az Európai Parlamentben egy olyan ülést különböző szakértőkkel, amelyek külön, akik különböző humanitárius innovációs területeket fogalmaztak meg, illetve mutattak be a bizottság részéről is. És azt gondolom, hogy ez olyan terület, ahol nem csupán a készpénz átutalás, hanem technológiai jellegű elemek fejlődhetnek annak érdekében, hogy jobb humanitárius segélyt nyújtsunk, de jelen pillanatban a pénzbeli átutalásokra kell koncentrálnunk. Szerintem általános az az elképzelés, hogy valóban olyan rendszerről van szó, amely három alapvető feltételnek felel meg, és ez nagyon pozitívá teszi az egészet. Az egyik az, hogy a döntést magát arra vonatkozóan, hogy kinek van, akinek szüksége van erre a támogatásra, az a személy dönti el, hogy mire fordítja ezt a támogatást, tehát lakhatásra, élelmiszerre, eszközök beszerzésére, amelyek eszközöket előnyben részesít másokkal szemben. Tehát a szükségleteket nem külsőleg határozzák meg a kedvezményezettek helyett, hanem maguk a kedvezményezettek azok, akik a saját szükségleteikről döntenek. A következő elem pedig valóban a méltóság. Tehát amikor valakinek döntésképessége van, még lehet, hogy ugyanúgy dönt, mint amikor valaki más döntött helyette, de eleve már az a tény, hogy saját maga dönthet, a méltóságához nagy mértékben hozzájárul. A harmadik pedig a hatékonyság olyan szempontból, hogy nagyon sok erőforrást lehet így megtakarítani, és előnyben részesítjük, hogy a helyi gazdaság a humanitárius segély következtében továbbfejlődhessen, ezt is nagyon pozitív elemnek tartom. Néhány kérdést szeretnék mindkettejüknek feltenni Trakban asszonynak. Az ECHO főigazgatóság a humanitárius segély 30%-át pénz átutalással valósítja meg. Vannak-e adataink más nagy donorokról? Milyen arányban körülbelül milyen arányban, milyen százalékos arányban nyújtanak készpénztámogatást. A második pedig, hogy hogyan befolyásolja ez a kultúrákat, azok a helyek tehát, ahol alkalmazzák ezt az eszközt, hogyan befolyásolja ez a tényleges hatékonyságot, illetve azon személyek eh, szabadságát, akik kapják ezt a segélyt. Hogyha például egy ilyen családi alapú vagy klán alapú közösségről beszélünk mondjuk Afrikában vagy Kolumbiában, természeti katasztrófa esetén nagyon eltérő struktúrákról, családi struktúrákról beszélünk. Amikor van valaki, aki a vezető szerepet tölti be a családban, akkor lehet, hogy nem garantálja azt, hogy az egyén maga tudjon dönteni a saját prioritásairól, hanem ez egyfajta családi döntésként születik meg. Nem tudom, hogy azonosítottak-e, találkoztak-e ilyen jellegű problémával. Nyilván sok kulturális különbség is van abban, hogy mire költsék a pénzt. Azt a pénzt, amelyet a szükséget szenvedők kapnak. És azzal kapcsolatban, hogy mire költik, ezzel kapcsolatban egy kérdést szeretnék feltenni. Nem volt egyértelmű, Trautmann asszony utalt arra, hogy ezt nem lehet például egészségügyi szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Nem tudom, hogy nem szabad, vagy általában nem szokták felhasználni ezt a készpénztámogatást egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, de Szingi asszony pedig az oktatásra hivatkozott. Ezért szeretném tudni, hogy Ugye nem csak arról beszélünk, hogy konkrét termékeket lehet vásárolni ezzel a pénztámogatással, de szolgáltatások igénybevételére is szokták-e használni ezt a készpénzátutalást? Ez bizonyos szempontból problémás lehet, ugyanis csak képzeljünk el egy tartós humanitárius válságot, lehet egy ösztönző arra például, hogy magán egészségügyi vagy oktatási rendszerek jöjjenek létre, és ügyfélkört is lehetne ezáltal toborozni az ilyen készpénztámogatások segítségével. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a meglátásuk. Azt hiszem, hogy illetve még egy utolsó kérdés, és aztán hamarosan abba hagyom. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, ahogyan említette egyébként, Afganisztán helyzetét, hogy akár több hét eltelhet, hogyha valakit beazonosítanak, hogy jogosult a humanitárius támogatásra, gondolom valamilyen párhuzamosság azért van nagyon sok esetben a hagyományos, klasszikus eljárás során nyújtani ezt a humanitárius segélyt, és lassacskán pedig át lehet állni a készpénz átutalás rendszerére. Merci. Köszönöm szépen, Gerer úr. Van-e másnak kérdése, hozzátenni valója? Akkor visszadom a szót a két szakértőnek, hogy reagáljanak Gerero úr észrevételeire. Köszönöm szépen. Gerero úr, mint szokás szerint nagyon jó kérdéseket tett fel. Megpróbálok válaszolni rájuk, aztán átadom a szót a kollégának. Teljesen egyetértek az ön véleményével, mi szerint fontos, hogy az emberek el tudják dönteni, hogy mit tesznek a pénzzel, ugyanakkor ne pazaroljuk el a támogatást. Igazából ez a végső célja a tevékenységünknek, a partnereinkkel együtt hogy milyen Eh, időszakokról beszélhetünk, milyen partnerekről. Ugye az Egyesült Királyság eh, még eh, tagja az EU-nak, komoly kontribútor, egy sor másik nagy donor, vagy más nagy donor azonban nem ilyen módszert használ a nagy ENSZ ügynökségekkel és civil partnerekkel egyeztetve azt látjuk azonban, hogy egyre többször használják ezt, és az ügynökségek maguk is felfigyeltek erre a lehetőségre, mert mint a készpénzes segélyezés praktikus volt erre. Ez egy közös cél, persze attól függ, hogy mennyire akarunk célokat elérni, ugye az EU részéről nagyon fontos, hogy a törökországi művelet sikeres legyen. Szomáliában kisebb pénzösszegeket nyújtanak, kevésbé férnek hozzá az emberek, és nem egyetlen nyújtó partnerrel dolgozunk. Egyharmad és 50 százalék közötti a reális arány, de tényleg ebben az irányban haladunk, és egy csomó más donor is hasonló szinten van. hogyan tudunk arról gondoskodni, hogy tényleg a, az emberekhez eljusson a pénz. Hát általában nem egyéneket, állampolgárokat, hanem háztartásokat, családokat célzunk meg. Feltételezzük, hogy egy háztartás megcélzásával de a nők elérésével jó esélyünk van arra, hogy értelmes támogatást, segélyt tudjunk nyújtani hogyha készpénzt utalunk át, akkor nem kell fizikailag elmenni, felvenni a segélyszállítmányt. Korábban már említettem, hogy erőteljes védő infrastruktúrára van szükség a készpénz támogatásnál. A közelkereten gyakran a nők azt mondják, hogy ők inkább nem akarnak pénzt kapni, mert ez biztonsági kockázatot jelent számukra. Hogyha ez a helyzet, akkor nem erőltetjük a dolgot, hanem más módon próbálunk segélyezni ahogy az IRC is kollega említette, itt a mm, nemek közötti esélyegyenlőséget is segítjük, de nyilván többlet védelemre van szüksége a nőknek és a lányoknak ahhoz, hogy ez működhessen mielőtt átadom a szót, illetve átadom a szót, és majd még az oktatási kérdésekről szeretnék beszélni, mert ez nagyon érdekes, tessék. Köszönöm szépen, a kérdéseit, nagyon fontosak. Szeretnék a kulturális hatásról beszélni, a családokat tekintve, amit ön említett pozitív példa, amit láttunk, az az, hogy a családok azt mondták nekünk, hogy az, hogy eldönthetik, hogy mire használják a pénzt. Például milyen ö, élelmet vesznek belőle, egyfajta visszatérés a ö, normális életbe. Ö, Görögországban az ECOFIN-nel azt tapasztaltuk, hogy a közösséggel való interakció javul, és a gyerekek számára ez visszatérés a normális kerékvágásba ami a családi dinamikát illeti, ugye nagyon fontos az egyenjogúság, nyilván a biztonsági kockázatokkal nagyon foglalkozik az IRC is, és a helyi körülményeket vizsgáljuk, megnézzük, hogy a családi dinamikára milyen hatása lehet a készpénzes segélyezésnek, illetve hogy van-e kockázata a nők támogatásának. Azt tudjuk, hogy meg lehet oldani biztonságosan, hogy ne kelljen eljönni egy nőnek a pénzért, tehát mobiltelefonra is el lehet utalni, de minden biztonsági feltétellel foglalkozni kell. A hatásokkal foglalkozunk, azokat tanulmányozzuk, különösen a serdülő vagy kamaszlányok esetében, hogy milyen hatása van annak, hogyha készpénzt kapnak, vajon ettől jobban meghallgatják-e őket a családban, kulturális kérdéseket is meg kell tehát vizsgálni, amikor a programot összeállítjuk. Az oktatási kérdése nagyon helyesen arra vonatkozott, hogy ugye az emberek most végig gondolhatják, hogy mire költik a pénzüket, és ennek igenis van kihatása arra, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen termékeket választanak, vesznek igénybe. De ez minden egyes esetben, minden körülményben, től függően, minden helyzetben más és más. Csak egy kiegészítő észrevétel, ez utóbbival kapcsolatban úgy gondolom, hogy fel kell, hogy ismerjük, hogy ezek a pénzösszegek nem teszik lehetővé, hogy mondjuk magániskolába járjanak belőle, de legalább a minimális költségeit az oktatásnak fedezik, Nem szeretnénk azonban azt sem, hogyha azzal járna ez a készpénztámogatás, hogy mondjuk az egészségügyi szolgáltatásokért kezdve pénzt kérnek az emberektől. Tehát ami ingyenes, annak ingyenesnek kell maradnia. Mm de ahogy a kollega is említette, valóban választhatnak az emberek, hogy most iskolai költségekre vagy élelmiszerre költik a pénzt. Nyilván nehéz elegendő pénzhez jutni, de mindenképpen ők döntik el, hogy hogyan szervezik meg az életüket. Köszönöm. Köszönöm szépen a szakértőknek van-e más észrevétel hozzászólás a teremben? Jó, akkor ennyiben maradunk. Köszönöm szépen a két szakértőnek, hogy eljöttek és mindenről tájékoztattak bennünket. Köszönet a szakbizottság nevében tehát. A következő napirendi pont szavazás, és a szavazás 18 óra 10 perctől szerepel a program van, még csak három negyed van, kicsit gyorsabban haladtunk, hogyha nem probléma, akkor megvárjuk a 18 óra 10 percet, addig egy kis szünetet tartunk. Köszönöm.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

Kedves kollégák, hogyha helyet foglalnának, akkor folytatjuk a szavazással a munkánkat. D'accord. On peut faire un essai sur... Teszteljük a szavazókártyákat. Megnyitom a szavazást. 12. Nous avons, il y a 12 cartes dans, et, et, et Il n'y a que neuf. Seulement neuf. On, on, il manque deux. Euh, il manque trois. Nem működik. Jó, most már működik. Ketten nem szavaztak a kártyájukkal. hogyha mindenkinek működik a szavazógépe, lezárom a szavazást. Jó, rendben van, akkor kezdhetjük? Egyes módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes módosító. Nem, először a kettesről szavazunk, mert ugye az egyest elutasítottuk, tehát kettes módosító, megnyitom a szavazást. Ki van mellette pontosabban, ki van ellene? Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk amendement 4. Négyes módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító. Mellette A négyest elfogadtuk, a hármas oka fogyottá vált elnézést kér az elnök. Ötös módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük az ötöst. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. Egyes szóbeli módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, azt gondolom, hogy elfogadtuk. Ellenőrizni akarják? Akkor csekkoljuk a hetes. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas módosító. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Tízes módosító. Mellette? Ellene? tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a tízes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es módosító. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 9-es módosítót. A 9-est megnyitom, lezárom a szavazást, Elfogadtuk. 12-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk. Elfogadtuk, igaz? Tessék? 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás Szerintem elfogadtuk. Elfogadtuk. Aztán következik a kettes kompromisszum. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás Szerintem elfogadtuk. Huszonkilences módosító mellette. 29-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 29-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Aztán 30 30-as módosító, igen, a 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hogyha a kettes szóbeli módosítőt elfogadjuk, akkor a 30 as módosító okafogyottá válik. Kettes szóbeli módosító első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. a 33-as fogyottá vált, és elektronikusan végszavazunk. Név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást, ez a végszavazás. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 15 igennel, egy nemmel. Kérem egy pillanat, figyelmet kérek még, szakbizottságunk ülésén a nyolcadik napi rendi pont következik, nincs kérdés, amit a szakbizottságnak tennénk fel, vagy az Európai Bizottságnak tennénk fel az egyebeknél sem szerepel semmilyen téma. Tízes napi rendi pont. Szeretném bejelenteni, hogy a következő üléseink október másodikán, október 9-én és október 10-én kerülnek megrendezésre. Kedves kollégák, ezzel lezárom az ülést, köszönöm szépen, hogy jelen voltak, és kellemes estét kívánok, és köszönöm szépen a tolmácsoknak a munkájukat.